Colleagues, good Kedves kollégák, mindenkit szeretettel üdvözlök ma délutáni ülésünkön, és szeretném elközdeni az ülést. Először is üdvözölni szeretném az ITRE bizottság elnökét, Szartori urat, és az ITRE tagjait a közös ülésünkön, Ez pedig az európai összekapcsolódási eszköz témájában történik. Mielőtt átadnám a szót, szeretném megköszönni az elnök, tehát az ITRE elnökének és a titkárságnak ebben az ügyben történt egyetműködési hajlamukat. Az ITRA és a TRAN e, együtt végzett munkát ebben a témában, és nagyon hálás vagyok az ön és a kollégáinak, kollégái támogatásának. Ennek van egy külön napi rendje, de azért szeretnék emlékeztetni a, a arra, hogy az 51-es pont, tehát az eljárási rend 51-es pontja alapján működünk együtt, és a két szakbizottságnak a jelentéstevője összeül, és közös jelentést fognak elkészíteni. A két elnök szeretné megkönnyíteni ezt az egész eljárást. A a TRAN bizottság fogja ezen alkalommal elnökölni, a következő ülésen pedig Szártori asszony, de bármelyik tag bármikor hozzászólhat. Tehát kérem jelezzék, hogyha szeretnének hozzászólni, minden további hűhó nélkül megkérem Szártori asszonyt, hogy a megnyitásként szóljon egy pár szót, és utána az előadók kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit szeretettel üdvözlök. Most történik először, hogy az ITRE bizottság, szakbizottság részt vesz ebben az eljárásban. Tehát számunkra is ez egy új tapasztalat. A javaslatnak a jelentősége ennek az európai összekapcsolódási eszköznek azt hiszem érdemesé teszi ezt a közös ülést. Szeretném megköszönni ezt az együttműködést. Szerintünk ez a tervezett támogatás lehetővé teszi, hogy az infrastruktúra, az energia és a közlekedés számára szükséges támogatást megteremtsük. Az utóbbi két, néhány hónapban a két bizottság gyümölcsözően együttműködött, és remélem, hogy így is fogjuk ezt folytatni. Nagyon szépen köszönjük Szártóri elnök asszony, és mi is ezt fogjuk tenni. Goran Farm a Költségvetési Bizottságtól fog szólni, mert mindannyian függünk a Költségvetési Bizottságtól, és utána pedig az ITRE, eh, tehát Valian asszony az ITRE-ből, és Ayala Sander asszony a eh, eh, Tranból fog hozzászólni. Köszönöm szépen. Relatíve röviden fogok szólni, mert nincs olyan sok hozzáfűzni valóm, még akkor is, hogyha az infrastruktúra jelentéstevője vagyok. Mi a pénzügyi eszközökkel foglalkoztunk, különösen a kötvényekkel. Ezzel kapcsolatban már eh, egy jelentést előkészítettünk a kísérleti időszak szakaszról, de nyilvánvalóan megint fogunk majd vele foglalkozni, amikor az európai összekapcsolódási eszközről van szó, hiszen ez egy jelentős része ennek. Most összehangoljuk a pénzügyi keretről szóló tárgyalásokat, mert a parlamenti kapcsolattartó csoport amelyet Martin Schulz a parlamenti elnöke vezet, és akkor a tárgyalási bizottság, a pénzügyi kérdésekkel foglalkozó bizottság és a költségvetési bizottság képviselői a különböző szakbizottságokba ellátogatnak, és ma is ennek a kapcsolattartó csoportnak volt egy ülése, és megpróbáltuk eldönteni, hogy hogyan hangoljuk össze a szakbizottság munkáját, azzal a 60 jogi eszközzel kapcsolatban a, az egész pénzügyi keretről. A kapcsolatot csoport ma megpróbált a parlamenti és a szakbizottsági szinten mindent kidolgozni, de e, amíg a tanács álláspontát nem ismerjük, addig nem akarunk a plenáris elé állni számokkal. Minden esetre az június végi Európai Tanácsülésen megpróbálnak majd közös álláspontokat kialakítani, a különböző tanács, eh, tagállamok és a tanács között eh, tulajdonképpen minden kérdéssel kapcsolatban. Fogalmunk sincs, hogy eh, mennyire fognak részletekbe menni, foglalkoznak-e majd a számokkal, számokkal, vagy csak az elvekkel, de mindesetre ezek a nyár után kezdődnek el a tárgyalások. Ez persze azt jelenti, hogyha minden jól működik, de hadd emlékeztessek arra, hogy nagyon nehéz a tárgyalás, a pénzügyi keretről. Mivel több fontos tagállam úgy döntött, hogy 100 milliárd euróval fogják csökkenteni a következő 7 évnek a pénzügyi keretét, és hogyha ezt valóban elfogadják a tanácsban, akkor hatalmas problémák lesznek bármelyen politikának a kiterjesztésében, bármilyen érvek is szóljanak mellettük. Nos, tehát ennyit akartam az alapvető információról szólni, nagy, épp ezért nagyon fontos, hogy megállapításra jussunk a legfontosabb prioritásokat illetően. És a tárgyalások során hangsúlyoztuk, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely a beruházásokat támogatja, eh, ez pedig a növekedést támogatja. Tehát ez a fő eh, érv, amit felhasználunk. És erre az egyik legjobb példa az európai összekapcsolódási eszköz épp ezért ez prioritást élvez. Én bevezetőként ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen, Farmur. Most pedig Valian asszony következik az ITRE bizottságnak a jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr én vagyok az Európai Összekapcsolódási Eszköz jelentéstevője, és nagyon örülök, hogy az első közös művelésen felszólalhatok. Először is szeretném megköszönni Ayala Sender és Rike kollégáknak a TRAN bizottságból a támogatás és az együttműködést. Három jelentéstevője is van ennek az anyagnak, ez azért egy szervezeti kihívást is jelent, ugyanis az együttműködést meg kell szervezni. Az európai összekapcsolódási eszköz egy új eszköz, ezért talán érdemes bemutatni, azért, hogy a vitát elindítsuk. Ez az eszköz egy terv, amely 50 milliárd euró eurónyi beruházást szán az energiára és a digitális hálózatra és a közlekedési infrastruktúrára, hogy új megoldásokat találjunk az akadályokra. A kohéziós alapból 10 milliót fogunk felhasználni, és az megmaradó 21,7 milliárd az minden tagállam számára lehetőséget biztosít, hogy a közlekedésre és az infrastruktúrába befejezünk. 9,1 milliárd az transeurópai struktúrákba való befektetést segít. Ezen kívül az éghajlati célkütőzéseket is el kell írni. A távközlekedés 9,2 milliárdot kap, a pan-európai digitális szolgálatra. A projekt kötvények a, a, az állami és a magán beruházásokon segít. Kedves kollégák, az, ez az új eszköz a több éves pénzügyi keretbe illeszkedik be a 2014-2020-as időszakra. Ez a finanszírozási szerkezet, amelyet a bizottság javasolt, és az Európai 2020-as stratégiába élik bele, paradigmaváltást jelent elsősorban a szinergiákra és a versenyképességre koncentrálunk. A szinergia mindig is fontos volt az európai belső piac szempontjából, azért, hogy európai hozzáadott értéket adjunk ahol tudunk, integrálni kell a különböző ágazatok politikáját. És a CEF, tehát az Európai Összekapcsolódási Eszköz ebben segít. A kihívások pénzügyiek is, ugyanis az adósságok egyre növekednek, és ehhez konkrét eszközökre van szükség, hogy ezekkel foglalkozunk, de azért a piaci egyensúlytalanságokat ez nem fogja megoldani. És mielőtt fenntarthatatlan politikákat támogatnánk, szükség van arra, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, amely a versenyképességet és az intelligens növekedést támogatják. Annak ellenére, hogy ezeket megpróbáljuk, az európai infrastruktúra eh, az egyre elavultabbá válik, és azért, mert nincsen eléggé összekötve. A piacok eh, széttagoltsága, az energia, a közlekedés, a távközlés terén akadályokat jelent, ezek, ez egy ördögi kör, eh, a jobb időkre várnak a beruházásokra, pedig ezek nem fognak eljönni, épp ezért az európai összekapcsolódási eszköz ebben segítene. Mivel a 2020-as stratégiai célkitűzések eléréséhez nagyon sok pénzügyi támogatásra van szó, 500 milliárd például a közlekedésben, nem teszi lehetővé, hogy a közpénzeket azokat olyan projektekbe öltsük, amelyek nem hoznak eredményeket. Hogy a fenntarthatóságot és a belső piacot fent tudjuk tartani, az európai összekapcsolódási eszköz átlátható prioritásokra és eljárásokra kell, hogy alapuljon. Az intézményi beruházók rendelkeznek olyan likvidással, amelyek segítségével az állami és a magánfinanszerezés közötti egyensúlytalanságokat kiegyenesítsük. A kérdés az, hogy az EU mennyit fog a, az infrastruktúrába befektetni. Szerintem ehhez a prioritások összehangolására van szükség először, és a CEF egy olyan eszköz, amely az EU-t közelebb hozzá egy valóban működő egységes piachoz, amely a növekedés alapját megteremti. Remélem a dolgok ele, jelenlegi szakaszában, hogy óvatosan járunk el ezzel az eszközzel. Fontos, hogy a piacról nem tántorodjuk el a beruházókat, és nem okozunk piaci e, torzulásokat. Tehát foglalkozni kell ezekkel az aggályokkal is megértem, hogy a bizottság nem akarja világosan meghatározni, hogy a, a pénzt hogyan költsük el. De a piacok azok általában negatívan reagálnak a nem eléggé világos körülményekre. Épp ezért szerintem a piac szereplőivel konzultálni kell azért, hogy a CEF az energia, a távközlés és a közlekedés igazi problémáira koncentráljon. A PPP-k és a projektkötvények nem lehetnek nem vonzó eszközök, Épp ezért nem kellenek mesterséges pénzügyi eszközök, amelyeket a beruházók nem használnak fel, amelyek nem egyszerűsítik a helyzetet, és nem teszik hitelesebbé. Ezért ezekkel a kihívásokkal foglalkozni kell, és technikai ismeretekre is szükség van hozzá. Épp ezért várom az együttműködést a jelentéstevőkkel és az árnyék jelentéstevőkkel, nem csak a mi két bizottságunkról, hanem a regionális és költségvetési bizottságtól is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen Valéán asszonynak a két közlekedési szabizottsági jelentéstevőt kérném meg, hogy szóljon hozzá Riki urat, majd Alexander asszonyt. Azt szeretném hogy felolvassam az árnyék jelentés tevők nevét. Tudom, Michael, hogy te mindig szeretnél beszélni. Riké alelnök úr következik, ő az illetékes itt a szabizottságunkban. Köszönöm szépen, elnök úr és az ITRE bizottság eh, elnök asszonya. Először is szeretném eh, kifejezni azt az örömet, eh, hogy együttműködtem a két társ jelentéstevővel. Valóban van nagyon összetett ez a kérdés, szokatlanul összetett. Először is szeretnék a bizottság javaslatával foglalkozni. Valóban vannak vele problémák. Jelenleg a téma, témában három megközelítés van. Ez egy eszköz, és van még négy probléma, amelyre mely foglalkozni kell a parlamentnek. A CEF megközelítése az egyszerűsítés és a technikai segítés. A centralizáció fontos kérdés, nem csak a hálózatokat kell központosítani, hanem sokszor központi és periferikus központokról van szó. A folyosókról van szó, tehát a From Petrol to Network, tehát az olajtól egészen a hálózataik kell jó működést biztosítani. Aztán eh, egyszerűsíteni akarunk a 2020-as stratégia eszközetében, a kétségvetési elosztásnak eh, a rugalmassága és közös eh, pénzügyi eszközök a szövegben foglalkoznak a szinergiákkal a közlekedés, energia és a távközlés területén, hiszen hasonló problémáink vannak, és ezért fontos majd a végrehajtásnál foglalkozni velük. Aztán itt a kérdés a technikai segítés nyújtással kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban van Európának valóban tapasztalata, és néha összetettek a CEF-ben a, ezek a kérdések, mint például a projektkörtvényeknek a kérdése, egy kis a kohéziós alapokból is vannak eszközök, tehát láthatjuk, hogy a technikai kérdések is nagyon fontosak a centralizáció szempontjából. Tehát egy ilyen eszköztől nagyobb hatékonyságot várhatunk, hogyha ezeket egyszerűsítjük, és hogyha szinergiát teremtünk ezen területek között. Ugyanakkor vannak problémák, mint mondtam, négyet azonosítottunk, az első a pénzügyi aspektus szempont. Az irányvonalakat illetően eléggé hamar egyességre tudunk jutni a parlamenttel, de elsősorban a tanácssal. Amit Görán Ferm is mondott, ez egy olyan olyan doboz, amely a több éves pénzügyi keretet képviseli. És nyilván a benne lévő számok problémát okozhatnak, hiszen azt hiszük, hogy ha egyhez hozzányúlnak, akkor az az összeset robbantja. és hogyha 50 milliárdot kell valóban kezelnünk, akkor, hogyha ez kevesebbé válik, akkor nyilván ez robbantja az egész programot. Tehát azt hiszem, hogy a, az alapok E, fontosak a konvergencia országok szempontból. A második probléma az a e, e, az elosztása az alapoknak, a különböző projektek és a finanszírozási mechanizmusok és a finanszírozási források között a projektek között meg kell tárgyalni, hogy mit eh, minősíthető eh, központi eh, hálózatoknak és más, aztán a régi és az új projektek között, és a támogatási mechanizmusok között, a pénzügyi eszközök között a támogatási, az innovatív pénzügyi eszközök, a a projektkötvények, a PPP-k és más finanszírozási eszközök között. Tehát ez volt a második szint, és a harmadik az pedig a pénzügyi források, tehát a kohéziós alapok, az RP és a többi, és a privát partnerek között. Tehát ezek között ki kell választani a projekteket, és a, meglátni, hogy eldönteni, hogy mit finanszírozunk magánpénzekből, és mit közpénzekből. Tehát ki kell választani a projekteket és a finanszírozási mechanizmusokat, és hát mindezeket ezen a mechanizmuson keresztül. A harmadik dolog az a, az irányítás, európai kormányzás, közösségi kormányzás, és a kérdés felmerül, hogy a bizottság, az Európai Beruházási Bank között mi a komitológia szerepe, és a parlament és a tanács is az ellenőrzési szerepüket kell, hogy játsszák. Nemzeti szinten ez azt jelenti, hogy rávilágítsunk, hogy milyen, eh, mi a szerepe a tagállamoknak és a saját alapjaiknak regionális szinten, milyen kapacitás van arra, hogy európai projektekről beszéljenek. A folyosókat pedig ö, eh, ö, eh, szintén pénzügyi irányítási eszközként kell ezeket felfogni, nem pedig valami földrajzi elosztás szerint foglalkozni velük. Tehát fontos, hogy a tagállamok, a projektgazdák, stb. között az Európai Unió érdekeit védjük meg. Emlékeztetnék még arra, hogy ez e az egyik legszebb európai növekedési e, projekt, tehát ez mind a munkahelyek, mind a versenyképesség szempontjából nagyon fontos. Thank you, Mrs. Ayala Sender. Köszönöm szépen, Ayala Sender asszony. Még sokan jelentkeznek szóra, úgyhogy ezt ne tessék elfelejteni. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Valeán kollégát és az ITRE szakbizottság többi tagját üdvözlöm. Azt hiszem, hogy jó kezdetet jelent ez. Nagyon nagy a kihívás, és ez mindenképpen pozitív jel. Célunk, hogy három tengely között a szinergiákat javítsuk. Nos, nagyon fontos az általános keretről is beszélnünk, és természetesen befolyása van a ütemterve is. Válságot élünk Európában, és a és éppen ezért mindenképpen a növekedési célkitűzést kell megpróbálni elérnünk. Ugye versenytársaink, Kína, Amerika is megpróbálja ezt elérni. A Connecting Europe Facility olyan eszköz, amely amelynek legfőbb célja az, hogy a gazdasági növekedést sikerüljön elérni, és hogy egyfajta láthatóságot adjon. Még egy dolog, Farm úr is említette a pénzügyi terv kérdését, elég nagy a vita a parlament és a tanács között, és tudom, hogy kollégáink a Költségvetési Szakbizottságban és a tanács is, sőt néha bizottság is azt kéri, hogy egy ilyen eszközben ne szerepeljenek számadatok, csupán elvek. Az hát a Connecting Europe facility az a gond, hogy hogy történelmi hagyomány szerint nincs megfelelő finanszírozás, pontosan az a gond, hogy az európai hozzáadott értéket képező kérdésekben vannak bizonyos szűk keresztmetszetek, és pont a finanszírozás hiánya miatt ezeket a problémákat eddig nem sikerült megoldani, nem tudtunk kilépni abból a kellemetlen helyzetből, amibe a legutóbbi pénzügyi terv sodort minket, a telekommunikációval, az közlekedéssel és az energiával kapcsolatban nagyon komoly megszorításokat kellett megélnünk. Nos, nagyon fontos az is, hogy a három ágazat, a három növekedési tengely tudjon egymással kommunikálni, tehát az energia, telekommunikáció és közlekedés, szállítás. Nos, új az új energiákkal kapcsolatban új szükségletekről beszélhetünk, az intelligens felhasználásról, az intelligens közlekedésről, ez is nagyon fontos terv. Nos, a Connecting Europe facility kapcsolatban nem tudok igazán mást hozzátenni, kollégáim már sok mindent elmondtak. A lényeg az, hogy a lehető legnagyobb európai hozzáadott értéket kell elérni, és hát a tanács egy kis szívességet kett nekünk, de hát mi nagyobb eredményt szeretnénk elérni, az európai igazgatást, kormányzást szeretnénk megerősíteni, hogy, az, hogy igazi európai hozzáadott értéket teremtsünk. Nos, nagyon fontos lenne, hogy a soros elnökség, tehát a triók kiegészítsék egymást, logikusan kövessék egymást a különböző célkitűzések, eszközök, stb. Néha dolgok furcsán történnek, de jó lenne, hogyha ez logikusabb lenne. Most a mostani munkák szempontjából nagyon fontos az európai kormányzás, az európai igazgatás megerősítése, ez egyik legfontosabb tengely, a másik pedig a kohéziós alap és a Connecting Europe Facility-vel kapcsolatos alapok között a szinergiót fontos, hogy a kohéziós alapot eh, élvező eh, tagállamok eh, is megfelelően tudják ezt használni. Említették már a folyosók használatát, ez nem csak praktikus kérdés, hanem ugye finanszírozás szempontjából is ennek meg kell jelölnie. Ez az alapmegközelítéshez tartozik. És még egy dolog, a végrehajtó ügynökségnek új feladata van, ez pedig az, hogy mind a három tengelyen ellenőrizze a végrehajtást. Köszönöm. Most felolvasom, hogy ki fognak hozzászólni. Aki meg szeretne szólni, ezt tegye fel a kezét, és mindenki vegye figyelembe az időbeli beosztást, hogy mindenki szóhoz jusson. Kanchan, Mr. Perillo, Mr. Tobacco, Mr. Kramer, Zeal, Mr. Vidal,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 fact there's not many left. It'd be easier to have people who didn't want to speak put that. Egyszerűbb lenne azokat megmondani, nem akarnak hozzászólni. Nos, akkor még egyszer a lista, le, és le is fogom zárni, mert különben 30 másodpercet kapnak. Gila, Vidal, El Kadrawi, Grosh, Kumutsakos, Bradbourne, Tikau, Senelova, Bilbao, Marinescu. Everybody happy. Going, going. Mindenki elégedett? That's 14 speakers. Ez 14 hozzászóló, mindenki három percet fog kapni, és akkor körülbelül rendben leszünk. A közlekedés és tag tudják, hogy a kalapácsa szoktam itt fenyegetőzni. Kancsián úr az első. Bene, dovrebbe essere un pochino più... Eh, Azt hiszem, hogy velem egy kicsit engedékenyem neki lenni, mert árnyék jelentős tevő vagyok, és hát valami, valami mondani való azért nekem is van. Qui, colle, cioè il collegamento con l'Europa, collegare l'Europa, cresci. Nos, nagyon fontos, hogy Európát összekössük, hogy a növekedési célokat, a foglalkoztatási célokat megfogal, hogy elérjük. Ez nagyon szép, de valóságban nem tudom, hogy konkrétan hogyan lehet megvalósítani mindezt. Négy pontban szeretném összefoglalni a mondatomat. Nos, a bizottság négy javaslatot tett, hallottuk az első jelentéstevőt, hogy, hogy 10% már az asztalon van. Tehát nagyon fontos az, hogy a meglévő dolgokat racionalizáljuk, a két bizottság között, a reggé és a tran között egyfajta mixet próbáltunk elérni. 10 milliárdról van szó, és ez a ez a ez a meccs még nincs eldöntve, valahogy egy kicsit ösztönözni kéne a dolgokat, a különböző kihívásokkal kapcsolatban világos ütemterke, világos programozás, nagyon fontos a feladat, nagyon nagy a feladat, ezt kéne racionalizálni. Nézzük az innovatív finanszírozási eszközöket. Ma beszéltünk a projektkötvényekről, ez egy új eszköz. Gyakorlatilag egy aspirinnal kívánjuk meggyógyítani a beteget. Ezek nagyon kicsik is eszközök, próbáljuk a projekt vállalatok befektetését valahogyan garantálni. Nem tudom, hogy, gondol, hogy a kollégák mit gondolnak, azt hiszem mindenkinek meg kéne nyilvánulnia, hogy erről mit gondol. Aztán ott van a költségvetés. illetve ott vannak a PPP-k, de PPP-k, Public Partner Partnership, nem elég egy business plan meg, megalkotni. Nagyon fontos, hogy elég bátorak legyenek ezek a partnerségek. Megfelelő eszközökkel kell, hogy rendelkezünk nekünk és a bizottságnak is. Én egyébként a költségvet, a, én egyébként a projekt kötvényeket csak bonnak hívom, kötvénynek, mindenki úgy hívja, hogy szeretné, de lényeg az, hogy a infrastruktúrák megvalósuljanak a telekommunikációban, a közlekedésben, illetve az energia infrastruktúrában is. Másfél milliárdot szánunk erre. Jó lenne, hogyha tényleg tennénk is valamit, elképzelhető, hogy aztán a Connecting Europe Facility-hez kötjük magunkat, talán a következő költségvetés majd felszabadít minket, nem tudom. Jó Nem tudom, hogy lesz-e még lehetőségünk, hogy ezt a kérdést megoldjunk, de túl kell lépni a határainkon, és nem mondják kérem azt, hogy a növekedést a költségvetés egyes soraival lehet elérni, nem azzal. Elnök egy kis plusz időt is adta. Pirillo úr. Sí, grazie, president. Köszönöm szépen, elnök úr. az infrastruktúra, telekommunikáció és energia infrastruktúra csomagnak modernnek és hatékonynak kell lennie, hogy el tudjuk érni az igazi működő belső piacot. Úgy tudjuk ezt elérni, hogyha átgondoljuk az európai stratégiát, és mégpedig strukturális módon. Nagyon sokáig a tagállamok voltak ezek felelős, felelősek. Igazi beruházási stratégiára kellene szertenni, amit koordinálunk is. Ez lenne az igazi hozzáadott érték. Túl kell lépni a tagállami érdekeken, a rövid távú gondolkodáson. Egy igazi fenntartható fejlődési fenntartható fejlődési stratégiára lenne szükség, amely hosszú távon működik. Az Európai Bizottság próbálja megváltoztatni a nézetét, transzfenszális ágazatokon horizontális megközelítést próbál elérni. A piacok az energiapiacok integrációra nagyon nagy szükség van, nagyon nagy szükség van arra, hogy átalakítsuk a gazdaságunkat, és alacsony szénkibocsátású termelésre térjünk át, illetve a fenntartható energiaforrásokat és sokkal jobban ki kéne használni, és ez hozzájárul az energiállátás biztonságához is. A finanszírozással kapcsolatban még nagyon sok bizonytalan ott van, sok az elképzelés. 2011. február 4-én a bizottság is úgy vélte, hogy a piacról kéne a legtöbb beruházásnak érkezni, de pontosan honnan? Már nem igazán kész arra a privát szektor, a magánszektor, hogy befektesse a, ezekbe az ágazatokba. Valószínűleg az összekapcsoló, az energia, energetikai összekapcsolódás teljes költsége 200 milliárd euró lenne, ebből körülbelül 9 az, ami rendelkezésre áll. A éves pénzügyi tervet is definiálni kell még. És egyetértek azzal, hogy innovatív finanszírozási eszközökre van szükség, mint például a projektkötvények, amelyek egyfajta segítő ereje van, hogy az említett deficitet valahogyan át tudjuk hidalni. Nagyon jó lenne, hogyha egyfajta ösztönző erőt is találnánk, hogy a különböző infrastruktúrás projektek megvalósuljanak. A strukturális alapok is finanszírozási lehetőséget biztosíthanak, ezeket az ellátási hálózat fejlesztésére kell lehet fej, alkalmazni, és ez nagyon megkönnyíteni a szétosztást. Nos, a bizottság formálisan nem határozta meg, hogy a különböző projektek között a finanszírozást hogyan kell elosztani, pedig jó lenne ezt tudni, és azt sem tudjuk, hogy az elektromos áram és a gáz projektek mentén pontosan merre kell e- elmozdulni. El köszönöm szépen, Pirillo úr, Debáker úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és örülök annak, hogy az első eszme cserére sor került ezen az együttes ülésen, hiszen egységesen és közösen kell kezelnünk ezt a dossziét, annak érdekében, hogy a tanácssal szemben is később majd egyetemű álláspontot tudjunk elfoglalni. Nincs semmilyen fajta kétség afelől, hogy erre szükség van, szükség van az európai összekapcsolódási eszközre. Nagyon fontos ez az európai közlekedési hálózatok miatt is. Ezt támogatni kell és finanszírozni is kell. Már beszéltünk a több éves pénzügyi keretről, és nagyon fontos az, hogy ezek a tárgyalások jól haladjanak, hogy megfelelő költségvetés legyen Európában ahhoz, hogy megfelelő befektetéseket tehessünk. Az is rendkívül lényeges, hogy belsőleg össze együtt dolgozzunk, és hogy egyértelművé tegye azt az Európai Parlament, hogy azok az eszközök, amelyekkel rendelkezünk, azok megfelelően lesznek befektetve, és tényleg megfelelő hatással járnak, de ugyanilyen fontos az, hogy a magánbefektetőkkel is foglalkozunk. A javaslatban vannak jelenleg még kérdőjelek, itt mindenképpen e, egyértelműséget kell teremtenünk annak érdekében, hogy a magánbefektetőket ne ijesszük el. Kritériumokra van szükség, amiknek meg kell felelni. A, vál, a projektek választása, megválasztása során is ugyanik kell arra, hogy nehogy elriasszuk a magánbefektetőket. Az is lényeges, véleményünk szerint, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan fogják a program egyes részeit megvalósítani. Én személyesen támogatom a 10 milliárdos elkülönítést a kohéziós alapból. Ez fontos ahhoz, hogy a bizottsági javaslatot meg tudjuk tartani. Utolsó megjegyzésem, ez a közlekedéshez kötődik. Láttam a javaslatban, hogy nagyon sok pénzt szánnak a vasútra, illetve a vízi utakra. Nagyon fontos, hogy ezekkel foglalkozzanak, de ügyelni kell arra, hogy az új business modell, amely kialakult az elmúlt években, és egyre inkább a közútra helyezi hangsúlyt, ezt ne felejtsük el. Remélem, hogy sikerül majd egyetemű álláspontot kialakítani és sikerül majd jó együttműködés kialakítni az elnyék jelentéstevőkkel, a jelentéstevőkkel, mert ha ez sikerül, akkor nagyon jó egyértelmű álláspontunk lesz, és ezzel már a bizottság, illetve a tanács elé mehetünk. Köszönöm. Thank you very much. The... Nagyon szépen köszönöm. A Itre Shadow árnyék jelentéstevő Törnes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. nagy, nagyon fontos, hogy a Trump szakbizottság kollégákkal találkozunk ilyen fontos témával. A legsürgetőbb kérdés a tőkéhez való hozzáférés, Kancsan úr és a kollégái is emlegették ezeket. Tehát a kérdés az, hogy hogyan tudjuk az EU költségvetését legjobban felhasználni arra, hogy a tőkepiacot rávegyük arra, hogy ebbe belefolyjon. Akármelyik országban, hogyha elmegyünk a bankokhoz, akkor valóban arra kell felhasználni, hogy hozzájuthassunk a tőkéhez. Amikor a közlekedésről van szó, akkor általában kérünk pénzeket. Amikor energiáról van szó, akkor az elektromos vagy gázhálózat az elsősorban egy kereskedelmi művelet, és hiszen jó üzlet. Tehát a kérdés az, hogy az energia területén mennyi támogatásra van szükség. Szerintem itt inkább a tőkéhez való hozzáférésre van szükség. A közlekedés területén másról van szó, általános szabályokra van szükség, mint például a nemzeti költségvetési terv, jogszabályok és a többi lehet, hogy itt a, a részletek mások, és tudom, hogy a tanácsban most nagy viták folynak, mert van egy közlekedéssel kapcsolatos melléklet, de ugyanakkor a tagállamok az energiával kapcsolatban is szeretnének ilyen mellékleteket. A bizottság dokumentumában az a gondolat is felmerül, hogy ne legyen külön a közlekedés, az energia, az információs technika, stb., hanem legyenek közös projektek is. Ezért a kérdésem a bizottsághoz az, hogyha intelligens hálózatokra van szükség, akkor ez hogy fog működni? Hiszen a múltban ezek külön működtek. Tehát az irányító ügynökség hogy fogja biztosítani, hogy az ilyen fajta projektek lehetővé váljanak. Tehát például a megújuló eh, hálózatok, eh, a, a vasútok, hogy lehet ezeket a horizontális projekteket megvalósítani? Kramer úr, három percben. Ich denke, wir müssen zunächst úgy gondolom, hogy először is elemeznünk kell azt, hogy az elmúlt húsz évben miért adtak ki rengeteg pénzt, és miért nem sikerült Európát összekötni. Ha megnézzük a térképet, akkor pontosan ott vannak a helyzetek, ahol a határok vannak. Szeretném ezért egy kicsit azért reálisabban látni a helyzetet. Nem pénzre, mert a politikára van szükség, mert hogyha három nagy projekt mellett kitartunk, akkor nem lesz már pénzünk a többi projektre, amely összekötni Európát. Mindegy, hogy 2015-re mennyire lesz kész az adott szakasz, a pénz addig már elfogyik. Európát össze kell kötni, szeretnénk leküzdeni a klímaváltozást, és szeretnénk mobilitást. Ezt nem lehet akkor elérni, hogy csak a nagy projekteket vesszük figyelembe, és csak az óriási projektekre koncentrálunk. Hadd mondjak néhány példát. Stockholm Palermo koridor, ez valóban fantasztikus. Egy kis rész már elkészült Nürnberg környékén. Ez egy német projekt volt, rengeteg pénzt rakott bele az Európai Unió, de München és Ausztria között semmi nincs. Tehát semmi nem történt ott. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok esetben, nem csak Németországra vonatkozik ez, hanem máshol is, a nemzeti projektek veszik fel az EU pénzeket, de nem fektetne be oda be, ahol Európa összekötöthetne, vagyis a határokon. Nincs is rá igazából ösztönzés, mert mert nem igazán um, határokon átnyúlóak ezek a projektek. Van egy Rail State Corridor, van a Score Network, tehát nem igazán ö, voltak ezek eddig eredményesek. Nem nagyban kell gondolkodnunk, hanem inkább kisben kell cselekednünk, hiszen 90%-a az utasoknak 50 kilométernél többet nem utazik, de mégis a 90%-át a pénznek a nagy távolságú projektbe fektetjük be. Tehát itt valahol nem egyezik a kettő. Még egy példát. A határokon átnyúlóság fontos, de itt is meg kell különböztetni Például, amikor határokon átnyúlóról beszélünk, Szlovákia azt mondja, nálunk minden vasúti vonal határokon átnyúló, mert mi kicsik vagyunk. Tehát eh, ezzel is szembe kell néznünk. Ma már beszéltem erről, hogy Berlin és Roszláv eh, között a lengyelek mindent eh, megoldottak Roszláv és a határ között, a németek csak kódbuszig csinálták meg, 5 kilométer hiányzik, de mégis milliárdokat helyezett bele más projektekbe, ez eléggé borzasztó. Ezért mindenképpen szükség van arra, hogy Európa összekötődjön, ez nem a nagy projektekkel fog megtörténni, ezért kell megváltoztatni a politikánkat. Meg kell vizsgálni azt, hogy hova kell befektetni a pénzt, melyek ezek a szükséges projektek. Zébet, Zile úr. Tehát a Connecting Europe Facility PA, akkor komiszi A bizottság megközelésete nagyon fontos és a különböző területek közötti szinergia a közlekedés, infrastruktúra és energia és kommunikáció között nem csak a tervezés szempontjából fontos, hanem a politikai eh, szempontjából. Ugyanis a hasonló elvek lehetővé teszik, hogy Európa eh, különböző régióit összekössék Európával, nem pedig a világ egy másik eh, részével. Például Kelet-Európa számára ez fontos, hogy ez most Oroszországgal vagy az Európai Gazdasági Követséggel történik. Ez azt jelenti, hogy európai hozzáadott értéket jel lehet a közlekedési projektekhez adni. A folyosók esetében több tagállamban fontos, hogy ne engedjük a 10 milliárd kohéziós alapbeli pénzeket elveszni. Mert hogyha ez történik, akkor csak a társfinanszírozás marad, hogyha ennek a korlátait kicsit növelik, tehát 40%-a lesz a költségvetésnek. És tudják, hogyha ez nincsen, akkor nem tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. A vasút projektekben 70%-ot kell a tagállamoknak fizetni, és hogyha elveszítsük a kohéziós alap lehetőségét, akkor ezek az összeköttetések nem lesznek, illetve a harmadik, harmadik országokkal lesz az összeköttetés. Ezért kérem a kollégákat, hogy ezt az összeköttetést, amelyet a bizottság javasolt, ne veszítsük el és ne dobjuk ki a gyereket a fő, fürdővízzel még ha nem is szeretjük ezt a, ezt a gyereket, 10 milliárd kohéziós alapbeli összeg, az nagyon fontos. Különben senki sem kapja meg ezt a 10 milliárdat. Köszönöm szépen, videó úr. Három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha egy jó befektetésnek van valami preferált területe, akkor ez mindenképpen az infrastruktúra, az innováció, kutatás, fejlesztés. Tehát ez a legmegfelelőbb talaj a befektetések, meg beruházásoknak. Idén három javaslat érkezett az Európai Parlamentbe ezzel kapcsolatban. A transeurópai hálózatokról szóló energetikai javaslat, rendelet, egy másik rendelet a közlekedési tenték kérdése, illetve a most tárgyalt eszköz. Nos, nagyon örülök annak, hogy a két szakbizottság ilyen szoros együttműködés kezdett el. Próbáljuk a különböző kritériumokat, feltételeket, elgondolásokat, kiválasztási módszereket együtt kigondolni. Ez egy nagyon komoly feladat. Hogyha nem, de, és ez az egész feladat értelmetlen, hogyha nincs meg a finanszírozás. A finanszírozás azonban továbbra is a legfogósabb kérdés az infrastruktúrális politikában és ez még inkább úgy van ebben a döbbenetes válságos időszakban. Bizonyos tagállamokban a kormányok hihetetlen nyomás alatt vannak, hogy a fiskális konszolidációt végrehajtsák, és alapvetően a beruházások sem vannak túl jó formában, tehát innovatív megoldásokat kell keresnünk a finanszírozás területén. Ez a rendelet javaslat, a Connecting Europe Facility, azt gondolom, hogy fején találja a szöget. Azt hiszem, az egyik választási kritérium, tehát a kiválasztás egyik kritériuma a költséghatékonyság elemzés. Nagyon fontosnak tartom még továbbra is a tagállamok közötti szolidaritásnak. Ennek is van szerepe a különböző projektek kiválasztásánál. Ami az energia területét illeti, oda kell figyelni az úgynevezett energetikai szigetekre, tehát azokra a területekre, amelyek nincsenek megfelelően lefedve Európán belül. Nagyon fontos és alapvető célkitűzés tehát az energetikai és közlekedési infrastruktúrák kidolgozása, ez megegyezik az Európai Unió célkitűzéseket, és egy- együtt kell működnünk abban, hogy a megfelelő finanszírozást megtaláljuk, miután elég bonyolult és kevés átlátható a helyzet. A Connecting Europe Facility esetében, illetve a különböző infrastruktúrák finanszírozása esetében az átláthatóság megteremtése nagyon komoly célkitűzés. Köszönöm, Elkádra úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokat elmondtak már a kollégák, és nem ez az első alkalom, hogy beszélünk a tentérről, vagy más hálózatokról itt az Európai Parlamentben. Ismerjük ezt a régi történetet. Sok évvel ezelőtt voltak nagyon szép térképek, tervekkel, de igazából kevés valósult meg ebből. Három eh, nagyon fontos olyan elem van, amit figyelembe kell vennünk először, és elég pénznek kell lennie az alapban, mert különben az egész csak egy üres doboz marad. Örülök a bizottsági javaslatnak, eh, amelynek során mintegy 31 milliót bocsájt a közlekedés, 31 milliárdot eh, bocsát rendelkezésre, sokkal több, mint a 8 milliárd, amit jelenleg kapunk, de hogyha a fő hálózatot szeretnénk közlekedés szempontjából létrehozni, akkor 500 milliárd euróra lenne szükség, ennyit kellene rendelkezésre bocsátani. A 31,7 milliárdon belül innovatív finanszírozás is van, 2 milliárdot felszabadítanak, és így extra pénzt lehet a piacra hozni. Sokat nem kell azonban ettől várni, hiszen gyakran ez nehezebbé teszi a helyzetet. Úgy gondolom, hogy a PPP-t sem lehet minden egyes projekt esetében alkalmazni. Tehát a lényeg az, hogy legyen elegendő eszköz. Beszéltek a 10 milliárd euróról is, amit a kohéziós alapból, kohéziós eszközökből kell folyósítani. Itt nagyon hosszas viták várnak majd ránk a tanácssal, főként a kelet-európai országok esetében mindenképpen azon kell lenni, hogy megnyugtassuk őket, anélkül, hogy elveszítenénk szem elől a célkitűzéseket. Például azon kell lennünk, hogy egy érintett országa lehető legegyőlőbben legyen kezelve, és legyen meg a kapacitása ahhoz, hogy a nagyobb projekteket is meg lehessen valósítani. Ezen kívül az is kulcsfontosságú, hogy megállapodjunk abban, hogy mire szeretnénk koncentrálni. Hatékony projektek kellenek, európai mért többletértékkel. És meg kell felelni a belső céljainknak is, amit a fehér könyvben is megfogalmaztak, vagyis fókuszálni kell a fenntartható közlekedésre, szállításra, vagyis a vasúti vagy, vagy vízen keresztül történő szállításra. Harmadik pont, és ez kötődik a tentéhez, amit külön kell majd megbeszélni, külön kell választani ettől a vitától, azon kell lennünk, hogy sokkal jobban lássuk azt, hogy hogyan valósítják meg a projekteket, milyen a koordináció, milyen a technikai interoperabilitás. Ezeket a, ezek a kérdések együttesen gondoskodhatnak arról, hogy egy sikeres módon sikerüljön felhasználni az eszközöket, és így ezeken a hálóztakon keresztül egyfajta belső piac tudunk kialakítani, gazdasági növekedés lehet elérni rövid, illetve hosszú távon is. Tehát sok munka áll még előttünk, nem lesz egyáltalán ez egyszerű, de Remélhetőleg sikerül majd lépést elérnünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Gros úr következik két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azt szeretném először is elmondani, hogy akik parlamentben tanácskoznak, azoknak tudniuk kell, hogy mi lesz majd holnap. Tehát ezekkel eszmét cserélnünk, és a tanácsot is meg kell majd győznünk, tehát nincs annak értelme, hogyha egymással konkurálunk itt a szakbizottságok között. A javaslat új, és jó is. Mindenki tudja ezt, akik nincsenek a közlekedési szabizottságban, ezt támogatjuk száz százalékig. Vannak nemzeti prioritások, Viszont most már egy hálózatra van szükség európai szinten, egy olyan hálózatra, amely széles körül, és amely összeköti a régiókat. Tehát minden egyes régió, minden egyes tagállam meg kell, hogy találja magát ezekben a javaslatban. Oder jedes action, wo ein parlament... Mindannyian benne kell legyünk ebben a hálózatban, és mindannyian ki kell, tudjuk ezt használni. Ezt, ez vonatkozik a rágia, régiókra, a tagállamokra, és mindenképpen súlypontokat kell helyeznünk, a hiányzó határokon átnyúló kapcsolatokat kell javítani, a határokon átnyúló ö, ö, kapcsolat sok esetben nem megtérülő, ezért kell a prioritásokat megfelelően meghatározni. A tanácsot emlékeztetni kell a saját felelősségükre, és el kell mondjuk azt, hogy azt akarjátok-e, hogy része legyen az adott tagállam ennek a hálózatnak, hogy ki akarjátok elzárni? Szeretnétek-e elzárni a hálózat, hálózatotokat a többi tagállamtól, vagy szeretnétek összehangoltan fellépni? Ezeket a kérdéseket kell feltenni. Nem lehet azt mondani, hogy az Európai Bizottság egy kitűnő javaslatot tett, kivéve a legkülsőbb területek esetében. A fehér könyvben benne vannak a súlypontok, a közlekedési modalitások elosztása is benne van abban, de szerintem a tanácsom másképp kell majd tárgyalnunk. Ami a finanszírozást illeti, egyeteműnek kell lennünk, és eh, itt eh, követni kell a költségvetési szabadsági kollégákat, amit javasolnak, az egyfajta minimum itt, amit javasoltak globális szempontból, az kevesebb, mint korábban, és eh, nem szabad ezt összehasonlítani, hogy korábban keveset kaptak, most többet, 20 milliárdot a kohéziós alapból, 10 milliárdot pedig kommunikációra. Ez nem egészen így van, a regionális alapban is van 80 milliárd a mobilitásra, és most már a bizottság azt javasolja, hogy bizonyos területeket ne is fektessenek be a mobilitásba. Tehát a Költségvetési Bizottságban azt kell mondani, hogy ez csak egy minimum, és azon kell lennünk, hogy a mobilitást, illetve az infrastruktúra befektetéseket minden ország számára elősegítsük. A spórolás idején is meg kell találni a súlypontokat, és hogyha a közlekedésbe befektetünk, az mindig kétszeresen megtérül, egy kétszeres megtérülést jelent ez a többi részét a mondandónak, majd írásba fogom benyújtani. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Nincs szükségem a három percre, mert nem sokat akarok hozzátenni Grosz kollégának a világos hozzászólása után. A parlamentnek a stratégiai célja pontosan azt, amit most hallottunk. Az európai siker, az az európai, transeurópai hálózatok kérdése összehangolt erőfeszítésre van szükség, nem külön hatagállami erőfeszítésekre egy ilyen fontos kérdésekkel kapcsolatban. Ez az európai összekapcsolódási eszköz egy új eszköz, nagyon pozitív. Ezért ezt csak, ezen csak javítani kell és megőrizni. Az első célkitőzés az, hogy megőrizzük ezt a mechanizmust Nyilvánvalóan nehéz tárgyalásoknak nézünk elébe, ne ringassuk magunkat illúziókba. Két szintet kell figyelembe venni. Az egyik a több éves pénzügyi terv, és a, ez az európai összekapcsolódási eszköz. A két jelentéstevőnek azt szeretném mondani, hogy kicsit nyugtalan vagyok, hiszen a több éves pénzügyi kapcsolatban jók ezek a tárgyalások, sokkal jobbak, mint az európai összekapcsolatási eszközre. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy mi lenne a legjobb megközelítés a számokról kell beszélni. Szerintem nem konkrét számokat kellene emlegetni, mert ez csak késleltetné a folyamatot. És ez úgysem lenne mindenre gyógymód. Tehát bizonyos fajta rugalmasságot kell mindegyik esetben tanúsítani. Egy dolgot szeretnék tudni, hogy a magánágazat, magánszektor hogy gondolja, hogy a beruházásokban jelentős szerepe lesz-e? Vonza őket ez az új mechanizmus? Vagy pedig negatív módon viszonyulnak hozzá, tehát nagyon fontos ezt tudni. Köszönöm, Bradburn úr, három perc. Elsősorban a közlekedési kérdésekre szeretnék koncentrálni, és amit eddig hasz, hallottunk a vita során, az eléggé euforikusan nyilatkozik erről az új eszközről. A tegnapi e, szakbizottsági ülésen én több kérdést is feltettem, elsősorban a pénzügyi e, szempontokról. most ezt az ITRE kollégák miatt megismétlem. Tehát, hogy ezek a kötvények miért nem vonatkoznak más pénzügyi eszközökre is, és ki tudja leginkább ellenőrizni, hogy ezeket az eszközöket megfelelően használjuk fel. Nem hiszem, hogy a bizottságnak erre van szakértelme. És az EBB-nek sem Épp ezért ez komoly kérdéseket veszít vet, vet fel a, az irányítás szempontjából, és szerintem világosan kell látni, hogy hogyan is fog ez az irányítás működni. Nem csak a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, hanem az európai összekapcsolódási eszközzel kapcsolatban is. A másik megjegyzésem a struktúrával kapcsolatos. Úgy tűnik számomra, hiszen korábban foglalkoztam a transeurópai hálózati projekttel, mindannyian arról beszélünk, hogy ez milyen ö, csodálatos, és hogy mennyi plusz pénzre van szükség, de hát tulajdonképpen ez nem veszi figyelembe a realitásokat, tehát hogy pénzügyi szempontból hol is állunk most. Tehát szerintem a megközelítésben nagyon rugalmasnak kell lenni nyilvánvalóan meg kell vizsgálni az összekapcsolódásnak a folyosó eszközeit is, vagy másfajta tevékenységeket is említeni kell. Ayala Center asszony például említette a Potomexet, az akadályokat, a Potomex, tehát a szűk keresztmetszeteket, és előre meghatározott terveket kell ismerni, eh, hogy lássuk, hogy hova jutunk el, tehát, hogy például a tenti projektek 20 év után például mit mutatnak. És talán eh, lehet, hogy ez az egész a pokolhoz vezető út lesz. Most Tika asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is üdvözölni az ITRE szakbizottság tagjait ezen az együttesülésen. Az európai hálózatok, infrastruktúrás hálózatokat tenek, mindenki közös érdekét képviselők, nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen kritériumok alapján fogjuk definiálni azt, hogy mi ilyen projektek tartoznak a közös érdekek körébe. Aztán Nézzük a kohéziós alap 10 milliárdját, amelyet a közlekedési infrastruktúrák fejlesztésére fognak, fogunk használni. Úgy gondolom, hogy itt tagállami szétosztásra van szükség. Itt van egy kérdésem is a jelentéstevők felé, illetve a bizottság felé is. A 11-es cikk második pontjában, amely a Connecting Europe-ról szól. Nos, ez azt mondja ki, hogy a rendelet értelmében a kritériumokat külön folyosokra fogják alkalmazni, aztán szövegben később az olvasható, hogy a javaslatok közül a legnagyobb prioritást azok a projektek kapják, amelyek a kohéziós alap nem mm, tagállami tagállami felajánlásait leginkább tiszteletben tartják. Tehát most közös érdekről van szó, vagy, vagy tagállami megfontolásról. Aztán a 9-es cikk hatodik pontjára is utalnak, itt, utalnék, itt az éves és több éves programokról van szó a pályázati kiírások esetében. Ez a cikk azt mondja ki, hogy az éves és több éves programok külön plusz normákat is tartalmazhatnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a pályázatokat benyújtani. Én kérem, hogy ne legyenek plusz kritériumok a rendeleten kívül, de hogyha ezek csupán eljárási kérdések, akkor nincs gond, de ne bonyolítsuk a rendszert. Még egyszer utalnék a 10 milliárd euróra a kohéziós alapból ezzel kapcsolatban van egy másik kérdésem. Ugye a, a központosított kezelésről sokat hallottunk, talán egy, egy végrehajtó ügynökségen keresztül. Azt hiszem, hogy az ellentmondásban van a kohéziós alap alapelveivel. Itt az energetikai fejezetre ö, utalnék, 12 prioritást képező folyosóról beszélhetünk a földgáz és az elektromos áram esetében nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük a tárolási kapacitást, a piaci körülményeket, illetve a közlekedés esetében meg kell nézni azt is, hogy a régióknak kell benyújtani a különböző projekteket. Aztán információs technológiák. A legnagyobb összegeket a páneurópai digitális szolgáltatásra, illetve a szélesebb internet hozzáférésre fordítják. Kérdés az, hogy mi a helyzet az e-kormányzattal, mi a helyzet a határon átnyúló szolgáltatásokkal. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy a tagállamok, hogy a periférikus tagállamok esetében és az új kommunikációs stratégiákra is figyelembe kell venni. Nástroje pro propojení. Úgy gondolom, hogy összességében nem evropském trhu, tak. A Connecting Europe eh, Facility nagyon fontos, főként az egységes piac szempontjából, illetve nagyon fontos ez az összekötetések szempontjából, és nagyon sok nyílt kérdés van még, főként annak tekintetében, hogy mi a CIF, e illetve tehát a Connecting Europe Facility és a kohéziós alap kapcsolata. Ezeknek a projekteknek finanszírozásra van szükség a kohéziós alapból. Van még egy kérdésem, ami a koordinációhoz kötődik. Nem vagyok abban biztos, hogy sikerül majd elérni a koordinációt a nagyobb centralizáció által, de nincs a felől kétség, hogy főként általánokon átnyúló kapcsolatok esetében nagyon fontos az együttműködés. Úgy gondolom, hogy, illetve a koordináció. Úgy gondolom, hogy folytatnunk kell azt, hogy komolyan vegyük a területi kohézió és szolidaritás kérdését. Nem csak azért, mert ezt vállaltuk a fehér könyvben, hanem azért is, mert szinergiákra és befektetésre van szükség, illetve arra, hogy hatékonyan használjuk fel a forrásainkat. Ezért a 10 milliárd a kohéziós alapból nagyon érzékeny kérdés. Sí. Bilbao asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én azzal kezdeném, hogy a pessimizmus még sosem ilyen problémát nem oldott meg, Gross úrral egyetértek, nagyon komoly finanszírozási problémáink vannak mindenhol, de azért vagyok mi most itt, hogy javaslatokat tegyünk, és a, novelked, és a nehézségekkel szembeszálljunk, hogy holnapra, jövőre meglegyenek a, megoldjuk a problémánkat. Ez a rendelet azt hiszem, hogy favorizálja majd az ilyenfajta finanszírozást, és van még egy fontos dolog, Ez a fajta finanszírozás, illetve ez a rendelet lehetővé teszi azt, hogy időben lezárják a tagállamok a különböző projekteket, programokat. Végre a tanács, a, a parlament és a, a parlamentnek, bizottságnak és a tanácsnak el kéne gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a problémát megoldani. Lehet, hogy a válság segít is. Baszkföldön 80-es évek végé 25-30%-os volt a munkanélküliség hihetetlen válságot éltünk meg akkor, nagyon komoly megszorításokat éltünk át, sokkal komolyabbakat, mint most. De sikerült megoldani a dolgot, az innováció által, a, a PPP-k által, ezzel sikerült a gazdasági fellendülést elérni. 2009-re gyakorlatilag nem igazán volt már munkanélküliség. Ilyen példákra van szükség, a, jel, a rendelkezésre a finanszírozást kell felhasználni. Ezzel kapcsolatban két dolgot mondanék. Elér, egyetértek az, hogy koherenciára van szükség, arra, hogy a határon átnyúló problémákat meg kell oldani, hogy versenyképesek legyünk európai szinten. És egy kérdésem is lenne a bizottsághoz. A kísérleti projektek azt hiszem, hogy jó eredménnyel járhatnak, ezért ha jól sikerül egy ilyen kísérleti projekt, akkor elképzelhető, hogy a magántőkét is vonzani fogják. Ezt az eszközt ki kéne használnunk, ez is segíthet a finanszírozásban. A kérdésem a bizottság felé az lenne, hogy van-e plusz információjuk a kisleti projektekkel kapcsolatban. A második dolog, hogyha valóban nagy lesz a vita a tagállamok között a finanszírozásról, akkor jó lenne, hogyha legalább itt megértenek egymást. Nem csak finanszírozási gondról van szó, hanem politikai problémáról, politikai kultúra problémájáról a különböző európai rendszerek között. Jó lenne, hogyha mindenki számára világos lenne, hogy mi számít prioritásnak európai szinten, világosan kell lássuk, hogy milyen célokat akarunk elérni. Szerintem a pénzügyi válság itt háttérbe kerül, hiszen alapvetően a politikai válságot kell megoldani. Még egy kérdésem van a bizottság felé. Két éven keresztül próbáltak együttműködni az egy, a különböző tagállamokkal azzal kapcsolatban, hogy mit jelentenek a, ezek a ezek a transeurópai hálózatok, hogyan lehet ezeket definiálni. Múlt héten, ha tudom, volt egy szakmai ülés, és volt egy eszmecsere ezen az ülésen a tagállamok között a, a különböző kötelezettségvállalatokkal kapcsolatban. Van egy intelligens mobilitási projekt, amelynek négy kitüntetetje van. Egy kérdést tettünk fel nekik azzal kapcsolatban, hogy mi segítené, mi segítené őket leginkább. Ők azt mondták, hogy azt szeretnék a legjobb, leg, ők azt szeretnék a legjobban, hogy egyértelmű szabályok lennének. Ezt meg tudjuk ezt oldani? Nem hiszem. Elnök Marinescu következik. <clears throat> Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is a közlekedési szektorra szeretnék koncentrálni, a koridorokra. Erről van egy lista, ez benne van a függelékben. A koridorok meghatározása a régi tenté prioritásokra ö, utal. Nem igazán láttam utalást arra, hogy ezeket a koridorokat igazából gazdasági szempontból próbálták volna kidolgozni. A projektek odaítélése kapcsán az a legfontosabb, hogy legyenek specifikus feltételek, földrajzi sajátosságok legyenek. Hogyha így járunk el, akkor úgy gondolom, hogy 2020-ban nem lesz egyetlen egy lezárt koridorunk sem, vagy legalább amelyek félig kész lenne, nem lesz olyan koridor. Tehát igazából nem fog semmi változni a jelenlegi helyzeten, a rendeletet nem tudjuk majd végrehajtani, nem tudjuk Európát összekötni. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell változtatni. Változtatni kell az eljárásunkon, másfajta megoldásokat kell keresnünk. Most rátérnék az energiára. Az energia területén is számos prioritás található, és igaz az, hogy az összekapcsolás prioritás Európában, mert ez nem létezik még most Európában, de a fő prioritás, amelyre tényleg koncentrálnunk kell, az az lenne, véleményem szerint, hogy az energia ellátásának biztonságát garantáljuk, hogy legyenek energiaforrások. Erre kellene koncentrálnunk, és ennek irányába kellene a pénzt befektetnünk azért, hogy eh, az egyetlen energiaforrástól való függőség jövőben megszűnjön. Okay. Finally, Mrs. Garcia. Garcia, végül. Sí, gracias, presidente. Solamente un minuto. Köszönöm, elnök úr. Egy perc. Nos, azt gondolom, hogy az Európai Uniónak a legfőbb feladata az, hogy világos prioritásokat szabjon meg. A spanyol kormány néhány problémát próbált megoldani múlt héten a bizottság javaslatához képest tehát próbált kiigazítani ki, néhány gondot, az lenne fontos, hogy minden európai régió szerepeljen ebben a, ebben a hálózatban, a vasúti hálózatban, illetve a repülőgép vagy repülőtér hálózatban. Az utolsó az utolsó, az előző spanyol kormány úgy döntött, hogy, a, hogy La Rioja régiót kiveszi ebből a hálózatrendszerből, tehát eh, semmilyen kapcsolat nem állt fel La Rioja eh, terület, La Rioja régió és Európa többi része között. Ez megfelel az európai elveknek, a regionalitás, a szolidaritás elvének, hogy a La Rioja teljes mértékben kihagy, kihagyják? Nagyon nagy eh, elkötelezettséggel és szenvedéllyel szoktuk védeni az európai elveket, de hát, hogyha kihagyunk egy régiót, az megfelel ezeknek az elveknek? szépen köszönöm, most pedig eh, a bizottságtól, Paké úr, talán először is? Nos, Paké úr, mit szeretne mondani nekünk az bizottság? Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Eh, biztosan Pake úr nem tud minden kérdésről beszélni, nos, hát ezt is gondoltam. Épp ezért szeretném megköszönni és a, önnek és az ötre bizottság elnökének és a jelentéstevőknek, hogy ezzel a fontos eszközzel, az európai összekapcsolódási eszközzel kapcsolatban ilyen fontos megjegyzéseket tettek. Ez az európai növekedési programot segíti a telekommunikációs, energia, közlekedés területeken, ez fenntartható mozgos, mobilitást és versenyképességet biztosítana. Ugyanis a versenyképesség jobb gazdasági működést biztosít, ugyanakkor az ipar számára is versenyképességet biztosít, amire nagyon is szükség van. Azt hiszem, az, ez az eszköz elsősorban a hatékonyságról és a szinergiáról szól, és ez több hozzászóló is hangsúlyozta. A és olyan projektekre van szükség, amely mind a három ágazaton végigvonul, és ezt a többen is mondták, tehát tiszta energia, megfelelő információs kommunikációs technológiai infrastruktúra, és az alaphálózatok fontossága mind olyan kérdések, amelyek olyan területek, amelyek közös projekteket biztosítanak a három ágazaton keresztül. Aztán az állami és a magánfinanszírozás között is szükség van a szinergiára, ezt is többen említették, és azt hiszem, hogy az utóbbi 5-10 évnek a tentével kapcsolatos tapasztalatai elsősorban az energia és a közlekedés területén azt mutatja, hogy az állami és a magánforrásokat össze kell fogni, és megfelelő egyensúlyt találni köztük, megtalálni azokat a területeket, ahol a magán és ahol az állami finanszírozására van szükség. Meg kell találni a megfelelő határvonalat között, hogy a tagállamoknak mit kell beruházások területén biztosítani, és az európai innovatív eszközök hogyan tudják megkönnyíteni ezeket a beruházásokat. Más kérdés, amelyik felmerült a hozzászólások során, az európai összekapcsolódási eszköz és más költségvetési eszközök közötti összekapcsolás. Sokan beszélt, említették a 10 milliót, amelyet ebben az európai közekapcsolódási eszköz számára kijelölnek a kohéziós országok számára, de ezt a 10 milliárdot a CEF más eszközeivel együtt kell felhasználni, és így lesznek hatékonyak a projektek, és így lesz a legnagyobb európai hozzáadott érték. A Horizon 2020-szal is van kapcsolat, a kutatás, innováció és megvalósítás területén. Tehát a két eszköz, a Horizon 2020-as Horizont és az Európai Összekapcsolási Eszköz mind foglalkozik ezzel. Az EBB a projektkötvényekkel, a kísérleti fázassal és a CEF-fel kapcsolatban is fontos, ugyanis az innovatív pénzügyi eszközök nyilvánvalóan a magánfinanszírozást segíteni fogja, és a különböző beruházásokat is fellendíti. Végül pedig mindenki említette a szabályozási keretet, az iránymutatást mind a három területen, amely egy valódi politikai keretet biztosít a projektgazdák, a tagállamok és EU intézmények számára, hogy megtalálják azokat a projekteket, amelyek valóban a európai hozzáadott mértéket, értéket hoznak. Mindezek nagyon ambiciózus javaslatok, az 50 milliárd, tehát a költségvetés is jelentős jelentős összeg az EMFF keretében, de azt hiszem, hogy ez az ez összeg megfelel azon pro, projektek is, amelyeket a CEFEN belül azonosítottak. Nagyon sok erőfeszítést tett a, a bizottság szolgálata, hogy a politikai keret, a projektek listája és a támogatási eszköz között megtalálja a kapcsot azért, hogy 2020-ban valóban felállíthassuk ezeket a hálózatokat. Tehát ez mindenféle szempontból ambiciózus, a, a választások a, és az eszközök és szempontjából többek között nagy örömmel várjuk minden résztvevő számával, résztvevővel való együttműködést. Elnök, köszönöm szépen. A három jelentéstővő szeretne még hozzá tenni, Vale Csak szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ehhez az eszmecseréhez és megpróbáljuk a legjobb keretet kialakítani. Rike úr, nyilvánvalóan mindenki, aki részt vett a, az eszmecserében, tulajdonképpen támogatta az elveket, ugyanakkor a félelmeiknek is hangot adta. Ajala asszony. Igen, én is csak annyival egészíteném ki a dolgot, hogy egyetértek azzal, hogy próbálunk minden aggódót megnyugtatni, és lesz egy szeminárium is, ahol a szakértők is ott lesznek, itt is föl lehet tenni azokat a kérdéseket, amik itt elhangzottak, jó lenne, hogyha oda is mindenkit meghívnánk, aki érdeklődik, és úgy látom, hogy a verseny, az európai versenyképesség és növekedés jegyében jó, indul, jó úton indulunk el. Farmur, utána pedig Sartori Csak nagyon rövid hozzászólásom ennek Gross úr felvetésére reagálva. A CEF finanszírozási szintjéről azt mondta, hogy ennek kell lennie a minimális szintnek. Abszolút egyetértek e, vele, sőt a, a költségvetési szabadság is egyetért ezzel, viszont e, a gond a tagállamokkal és a tanácssal van. De tudjuk azt, hogy a Dán elnökség, a Dán kormány, amely most az EU soros elnökségét e, tölti be, sokat beszélt erről a médiában, mert a Dán parlamenttől azt kértük, hogy csökkenteni lehessen, azt kérték, hogy csökkenteni lehessen a Connecting Europe Facility eh, szintjét, és amit tennünk kell, az az, hogy nem csak az Európai Parlamenten belül vitázzunk erről, hanem hogy nyomást gyakoroljunk a tagállamok kormányaira is, mert különben óriási csökkentéseket fognak eszközölni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szártóri asszony. Grazie, Presidente. Abbiamo visto che abbiamo avuto un... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon-nagyon gazdag vétán vagyunk túl, nagyon sok érdekes dolgot hallottam, megköszönöm Simpson úrnak, hogy ilyen kedvesen vendéglátott minket itt a közlekedési bizottságban, megköszönöm a titkárságnak is az együttműködést, és április 24-ére mindenkit szeretettel meghívok. Egy szeminárium lesz, egy közmeghallgatás, és azt hiszem, hogy ez is hozzájárul a közös munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony április 24-e a szeminárium időpontja, akkor minket lát vendégül az ITRE. A mai vita nagyon hasznos volt. Mind a két szakbizottság tagjai ki tudták fejezni véleményüket. Még sok munka vár, már, vár ránk, hogy Fármol is mondta, Jól indult a mai munka, megköszönöm a szakbizottságok tagjainak a munkát, különös tekintettel az ITRE tagjaira, köszönöm, hogy ellátogattak ide, és várjuk április 24-ét. Köszönöm, és ezzel lezárjuk az ülésnek ezt a részét. A TRAN tagjai kérem, el, ne, el sem mozduljanak, el sem hagyhatják a széküket, mindjárt folytatjuk az ülést. Köszönöm.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 Okay, colleagues. Kedves kollégák, a következő napi rendi pontunk az elnök közleményei. Figyelembe véve a koordinátori ülést, a koordinátorok arról döntöttek, hogy öt dokumentum lesz, amelyel kapcsolatban foglalkozni fogunk az egyik a bizottság és a bizottság közleménye a SZAFA programról, a másik eh, a szállított eh, áruk eh, fenntartató szállítási módja. Ezen kívül lesz egy jelentés a fenntartható mobilitásról, aztán az Európai Unió éves európai standardizációs munkájáról szóló program, illetve még van egy olyan jelentés, amely arról szól, hogy hogyan lehet jobb bizalmat képíteni több tudás és reagálás által, ez az EU környezetvédelmi intézkedéseire vonatkozik vannak olyan projektek is, amiket a képviselőink kértek, az ITS applikáció a közlekedésben, illetve a városi közlekedés, illetve a turista látványosan lévő jegy mm, eladás. A koordinátorok arról döntöttek, hogy a koordinátor helyettesek is eljöhetnek a koordinátori ülésekre, de csak egy koordinátor szólalhat fel frakciónként, és eh, az al koordinátorok csak az elnök felszólítására szólalhatnak fel. Csütörtök délig kell eh, benyújtani mindenfajta módosítást, kivéve, hogyha nem volt semmilyen fajta sürgősségi eset. Az egyéb ügyek kapcsán a koordinátorok elfogadták a módosított naptárat, ezt amiatt kellett módosítani, hogy, mert ö, csökkentettük a tolmácsolás költségeit. Az elnök beszá, beszámolt arról, hogy az usa delegáció um, nem fog megvalósulni. A koordinátorokat a svéd kormány meghívta szeptemberben Svédországban, 19, szeptember 19 és 21 között. Elfogadtuk a koordinátorok között a Connecting Europe facility szóló meghallgatást, amely áprilisban lesz, és a tentérről pedig májusban lesz egy meghallgatás. Az EU, USA, Izland, Norvégia jelentés kapcsán arra döntöttünk, hogy nem teszünk semmit, hanem megvárjuk a bírósági döntést. Ezzel a szabályozással kapcsolatban bíróság elé mentek, és az Európai Parlament jogi szakbizottsága támogatta az Európai Bizottságot abban, hogy a bíróság elé menjen, tehát várjuk a bírósági határozatot, mielőtt még döntenénk erről a kérdésről. A struktúrált párbeszéd a bizottság 2013-as munkapontjáról. Itt prioritásokat határozhatnak meg a frakciók, amelyről majd később az áprilisi ülésen fogunk tárgyalni. A turizmusra foglalkozó munkacsoport esetében a, az elnök fogja elnökölni, vezetni ezt a munkacsoportot, és Ferenza úrnak fognak majd jelenteni, ezért fog jelenteni, Március 30-án 12 óráig fogjuk ezt, lehet ezt benyújtani. Ennyit szerettem volna elmondani a koordinátori ülésre, van ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés. Ha nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk az nem más, mint a kettős helyezettú hajó kérdése, és uh, Riki úr a szó. Euh, Elnök úr. Kedvezően fejeződött be a három oldalú tárgyalás, ugyanis a tanács elfogadta, amit mi a bizottságban elfogadtunk. Tehát euh, akkor tulajdonképpen elsorvosodban meg lesz. Okay, thank you, Mr. Rike. So first... Köszönöm szépen, tehát elértük az első olvasatban a megállapodást technikai szinten, e, és e, a meggyorsított e, gyorsított bevezetése, tehát ennek a szerkezeti megoldásnak, ez sikerült elérni első olvasatban, és májusban kerül ez a plenárisra majd ez a kérdés. Köszönöm szépen, utolsó napirendi pontunk egy tanulmány a vasúti zájártalom csökkentésére. Itt van körünkben, meg kell néznem, illetve meg kell hoznom a feljegyzéseimet. Klausen, illetve Kosiek urak, Kochsiek urak vannak itt. Mindketten a Fraunhofer intézet részéről érkeztek Németországból, és emlékeznek bizonyára arra, hogy 2010-ben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség azt mondta, hogy naponta több tízmillió embert érint ez a vasúti zaj, és a bizottság arról döntött, hogy egy teljes tanulmányt készített a vasúti zajártalom miatt, főként a teher vonatok tekintetében, illetve a különböző motorok es- esetében, motorvonatok esetében, mozdonyok esetében, és Klausen, illetve Kochsiek urakat kérem meg, hogy szóljanak hozzá. Klausen úr lesz az első, ővé a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! a szakbizottság eh, tagjai. Én a Dortmundi Egyetemen tanítok, és eh, Koxiák eh, úrral és a Newcastle kollégákkal együtt az, a, a, a, a vasúti zójjal kapcsolatban foglalkoztunk, eh, hogy mi a jelenlegi helyzet, mik a forrásai a vasúti eh, eh, zajnak, hogyan lehet ezeket csökkenteni, és hogy milyen gazdasági ösztönzők lehetnek. Már az elnök is említette, hogy csak egy kisebbséget érint ez a zaj, de hát azért mégis egy jelentős kisebbség, 12 millió lakost, amely 55 decibelt jelent. Hogyha megnézzük az éjszakát, amikor alacsonyabb az zajszint, az 11 órakor kezdődik, éjjel 11 órakor, akkor tulajdonképpen majdnem ugyanaz a szám 9 millió lakost érint ez. A tagállamoknak, egy zajtérképezési adatsort kell számunkra eljuttatni, és ezzel tudjuk fölállítani ezeket a zajtérképeket az európai területen. Az intézkedéseket illetően vannak olyanok, amelyek a helyi szinten túlmutatnak, majd egy perc múlva részletesebben is beszélek róla. A lakosság, akik érintve vannak, azok nem egyelően osztanak meg. 85%-a azoknak, akiket ez érint, azok hat országban élnek, Franciaország, Németország, Ausztria, az Egyesült Királyság, Svájc és Lengyelország. de láthatjuk, hogy Szlovákia, a Cseh Körszársaság és más országok is érintve lehetnek. Ez a földrajzi helyezkedéstől, a lakosság sűrűségétől, a, e, a, a e, vasúti szállításnak a struktúrájától függ, és a többi. Ezt most ugyanezeket az adatokat másképp látjuk, e, hogyha látjuk, hogy kiket érint, akkor Ausztria és Szlovákia áll az elején mert ott nagyon fontos az a vasúti ágazat és a szerkezete. Nézzük akkor most a zajforrásokat. Elsősorban három 30 kilométerig az, leg, az a mozdonynak az aja, 30 és 200 km per óra között az a gördülő állománynak a zaja, és attól függ, hogy a, a sínek mennyire durvák, és csak a nagyon nagy sebességűeknél, tehát 200 rig az az aerodinamikus zaj. Aztán nyilván a régebbi és a modernebb kocsik között különbség van. Az új kocsik esetében sokkal nagyobb mértékben csökkentették a zajt. A, ugyanakkor a gördülő állománynak a tartósága nagyon hosszú, tehát épp ezért szükség van arról, hogy, arra, hogy beszéljünk azokról az intézkedésekkel, amelyekkel csökkenthetjük a vasúti zajt. Ezek forrással, forrással kapcsolatosak, vagy infrastruktúrával kapcsolatosak. És láthatjuk, hogy milyen megoldások lehetnek a különböző programokra. A forrásra kapcsolatos zajokkal, és aztán az infrastruktúrával kapcsolatban különböző korlátok lesznek, alsó és alacsony és magas zaj korlátok lehetnek, és más megoldások is lehetnek. Hosszú ideig tipikus fékrendszerek voltak, amelyek a zajszintet meglehetősen növelték, különösen a tehervonatok esetében. Egészen mostanáig ezeket a fékeket használták a tehervagonokon. Ezek sokkal zajosabbak voltak, mint a, a személyvonatok. és a tehervonatokra sokkal drágább megoldások vannak. Mindenesetre most cserélik már ezeket az öntött vas fékrendszereket. A gyártás során a tompítást is használják, ezek eléggé megrágítják a kocsikat, és vannak drágább megoldások is, de nyilvánvalóan a biztonság a legfontosabb szempont, és ebben a zaj is fontos. Ez egy japán kép, Európában e, a nagysebességi vonatok azok a településektől, városoktól távolabb vannak. És mivel kevés idő van, kihagyok néhány képet. Vannak e, zajkorlátok, azok két méter távolságot jelentenek e, a gördülő zaj szempontjából a, a fontosak az alagutak kérdés, fontos az alagutak kérdése is, és a síneknek a rendbetartása, a pálya rendbetartása is. Tehát, hogy az, a kerék a síneken ne legyen túlzajos. És modern módszereket is használunk, és ezek a zajt jelentősen csökkentik, de csak akkor lehet használni, hogyha ezek modern kocsik, vagy pedig utólag felszerelték őket ezekkel. Ennek fő előnye, eh, ez akkor lesz különösen előnyös, hogy a 90-95%-át a vagonoknak ezzel az új eh, légblokkos megoldásokkal szerelik fel. Mint mondtam, elsősorban a tehervagonokkal van probléma, nem a személyszállító vonatokkal. Több mint 600 ezer egység van a tehervagonokból Európában, ebből 370 ezer van Európában, amelyeknek összetett fékblokkjaik vannak, és ez a leghatékonyabb módja a zaj csökkentésének, hiszen ezek, ez a zaj az embereket elsősorban éjszaka zavarja. Vannak persze olyan helyek, ahol szükség van helyi megoldásokra. A gazdasági ösztönzőket illetően A kérdés az, illetve hát a cél az, hogy hogyan lehet ösztönözni a zajcsökkentő intézkedések bevezetését, anélkül, hogy a vasúti ágazatnak a versenyképességét csökkentenénk. ennek nagy gazdasági hatása van különböző iparágokra. Aztán gondolunk bizonyos díjak bevezetéséről, amely a zajtól függő sínhoz, tehát a vasúti pályához való hozzáférést jelenti, ez az NDTAC. C, ez azt jelenti, hogy az alacsony zajt okozó vagonokkal kapcsolatban különböző bónuszokat kaphatnak azért, hogy a versenyképességeken ne vesz, veszítsenek. Ezen kívül az egyes vagonokkal kapcsolatban külön támogatás lehet, és ezen kívül a megnövekedett működési költségeket is lefednénk nyilvánvalóan a közvetlen finanszírozás az felgyorsítja az alacsony zajt okozó, alacsony szintű zajt okozó felszerelések bevezetését. A TSI zaj az meghatározza az új gördülő állománynak a zaj szintjét, de nyilvánvalónak ennek meg vannak a plusz költségei, hogyha a meglévő görülő állományra is fel akarjuk ezeket szerelni. Az, e az Európai Parlament beszélt a a különböző díjak harmonizálásáról eh, minden tagállamban, és méghozzá rövid időn belül, eh, és eh, megfelelő körülményeket is kell az infrastruktúra szempontjából biztosítani. Lehet erre egy európai finanszírozó terv, arra, hogy a tagállamokat arra ösztönözze, hogy bevezesse ezt a finanszírozást a helyi és a nemzetközi görülőállomány szempontjából. 25 év múlva úgyis megoldják ezt a problémát, két-három éven belül ezt nem lehet megoldani műszaki szempontból, tehát ne felejtsük el, hogy fontos, hogy nem veszélyeztetjük a, a versenyképességet, és Európában az úgynevezett top runner scheme-t is be lehet vezetni. A vasút és a közút közötti versenyképesség megőrzése nagyon fontos, ezt össze kell hangolni, és a vasúttól lesz egy modális váltás, és a, a járművel kapcsolatos intézkedéseken kívül lesznek még helyi az infrastruktúrával kapcsolatos és finanszírozással kapcsolatos megoldások is. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. kollégája is mond valamit? Nem. Én azért jöttem, hogy a kérdésekre válaszok, Semmi gond, mondja az elnök. A szakbizottság tagjai közül ki szeretne kérdést feltenni? Mihály, és aztán majd én, én is, meg másokat is felírunk mindenkit a listára. Kramer úr. És miközben ő beszél, Fölírom a többi jelentkezőt. Vortrag, äh, allerdings fél... Köszönöm szépen az előadást, azért én hiányoltam az adatokat, hiszen látunk el azt, hogyha az átalakítást elvégeztetjük, akkor ez mennyi fog kerülni. Nekem azok az adataim, hogyha 80%-ban átszerelnénk a teher a tehervonatokat, akkor 3,5 milliárdba kerülne ez, 10 évre levitetne, 10 évre levitetve ezt, ez 350 milliárd lenne, 350 millió lenne, és a tenté projektekben 10 milliárdot különítettünk el zajvédő falakra. Viszont a gond az az, hogy itt nincsen társfinanszírozás csak az infrastruktúra területén, a gödülő állomány kapcsán, bármilyen okból is kifolyólag. A kérdésem az az, hogy meg tudja erősíteni ezeket a számolatokat, és, és nem csak azt javasolná, hogy, hogy legyen egy olyan forrás, amiben háromszor lehet befektetni, ez sokkal gyorsabb lenne, olcsóbb és hatékonyabb lenne, ez egy mindenki számára előnyös helyzet lenne, de jelenleg ez még nem lehetséges. Mr. Chairman, ich auch. Hogyha az elnök úr megengedi, akkor németül válaszolnám meg ezt a kérdést. A tanulmányunkban benne van minden egyes számadat, az a nagyságrend, amit említettek, az 370-380, és kb. 2000 euró lenne az átszerelés költsége vagononként. Ez kihívás. 750 millióba kerülne az átszerelés, tehát így ön is, ahogy mondta, ez sokkal olcsóbb, mint az infrastruktúrális megoldása ennek az zaj problémának. Er-, Németül kiegészteném még. Kramer úr, a tanulmányban megemlítettük ezt a eladásrövetsége miatt, nem tudtunk erről beszélni. Pontosan arról beszéltünk mi is, hogy nagyon drágák a zajvédő falak, másrészt pedig van egy olyan eszköz, amivel jobban lehet csökkenteni a zajt, és többször kiemeltük azt, hogy ki lehetne használni azt, hogy az infrastruktúra finanszírozásából, tehát a zaj csökkentés kapcsán más területekre áthelyezni a pénzt. Thank you. Mrs. Bernard? Köszönöm, Vernyó asszony. Si, monsieur le président, oui, moi j'ai trouvé euh, l'étude de la commission très Nagyon érdekes volt ez az előadás, de a költségekkel kapcsolatban vannak kérdéseim. Mint mondta, európai szintű finanszírozást szeretnének, kísérő intézkezeteket. Tehát felmerül a finanszírozás a tagállamok részéről is, hiszen ha jól értettem, csak Németország és Hollandia hajlandó a finanszírozásra. És ez a beruházások 50%-át nem lép túl. Ezen kívül szerintem a finanszírozásnak nem csak a beruházásokat, hanem az életciklussal kapcsolatos költségeket is fedezni kellene. Tehát hogyan látják, hogy milyen eszközök lesznek európai szinten erre? Ez egy kulcsfontosságú kérdés, hiszen a tagállamok egyre kevésbé akarnak, költs- akarnak költségekbe verni magukat, nyilvánvalóan ennek meg vannak a gazdasági utai, okai. Köszönöm szépen mondta, hogy csak néhány tagállam részéről van kezdeményezés, még Németországban is. Ezt még csak cél, egyelőre nem került jogszabályba. Valószínűleg meg kell érteni, hogy ez több, tehát jelentős számú embert érint, és 25 év múlva ez a probléma megszűnik, de hogyha 10 év múlva szeretnénk már megoldani, akkor ez további beruházást jelent, hiszen az ágazatnak magának vannak nehézségei a finanszírozással kapcsolatban, ugyanis az emberek nem akarnak plusz árat fizetni a jegyükért, csak azért, mert kevésbé zajos a vonat. Tehát ez, eh, erre jogszabály szükséges, és eh, a tagállamok és az unió pénzügyi támogatása. Hát ez valószínűleg valóban eh, kihívás, mi csak a megoldást tudjuk javasolni a problémára. Mr. Gala. Ja, vielen Dank. Káler úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen ezt az előadást, én is rendkívül érdekesnek találtam ezt az előadást, és egyetértek mindazzal, amit Kramer úr is elmondott. Tényleg további számadatra lenne szükség, de elmondták, hogy a tanulmányban benne van ez. Úgy gondolom, hogy politikailag arra van szükség, hogy fellépjünk, és ezáltal megtarthatjuk a teherszállítás elfogadottságát a közvélemény szempontjából is. A választó kerületemben megy át a Genuából még tartó szakasz, és nagyon sok szakasz van, főleg a hegyvidéki területen, nincsen éjszakai szállítási tilalom, nem úgy, mint a repülőgépek esetében, és ezért a lakosok eléggé érzékenyen reagálnak erre a kérdésre, és hogyha számaratokkal azt mondjuk, hogy növekedni fog a vasúti szállítás, akkor csak akkor tudjuk ezeket elfogadtatni, hogyha megfelelően csökkentjük a zajszintet. Ebben az összefüggésben a kérdésem az az, hogy úgy vélik-e, hogy gyakorlatias lenne az, hogyha európai szinten az új tehervonatok esetében a modern fékeket előírnánk hogyha valaki azt mondja, hogy eh, nincs pénzem arra, hogy átszereljük a tehervonatot, és újat kell eh, vásárolni, hogyha újat vásárolnak, akkor legyen ár-differencia az új technika, illetve a... Illetve nem olyan nagy az ár-differencia az új technika, illetve a, a régebbi fékmegoldás között. Tehát a kérdés az, hogy írjuk-e elő azt, hogy új féket alkalmazzanak-e, és hogy hogyan lehetne elkerülni a versenytorzítást, esetleg azt mondhatnánk-e, hogy eh, degresszív eh, követelésként eh, támasztjuk ezt, tehát aki gyorsan átszereli a fékeket, az több támogatást kap, vagy jobban leírhatja a költségeit aki pedig később teszi meg, akkor az kevesebbet kap. Mit gondolnak önök erről, ez kivitelezhető lenne? nem vagyok eléggé tapasztalt ebben a témában, de bizonyára ezzel el lehetne kerülni európai szinten a versenytorzulást. Köszönöm. Gáler úr, köszönöm szépen ezt a kitűnő kérdést. csak a tehervatak esetében van egy specifikáció, amely foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet az új vagonokat engedélyeztetni, az olyanokat, amelyek megfelelnek a zajcsökkentés szintjének. A lényeg az, hogy ezek csendesebbek legyenek. és akárcsak a közötti közlekedésnél, a motoroknál eh, elvégeztük azt. Mi azt mondtuk, hogy lesz egy európai eh, korlát, egy európai határ, 5 euró 60 lesz ez, és lesznek olyan támogatások, amelyekkel támogatjuk ezt a fajta eh, átállítást. Nagyon fontos az, hogy ügyeljünk arra, hogy a vasúti közlekedés verseny képessége megmaradjon a zajcsökkentés által is, tehát ne hasson ez az zajcsökkentés negatívan ki a vasúti közlekedésre. Tehát mindenképpen egyfajta bónuszt kell kínálnunk később, ezt majd módosíthatjuk a további zajtechnológia fejlődésével. Meissner asszony csatlakozni tudok ahhoz, amit Mihály Gáler elmondott. Egyrésztről pontosan most aktuálisan tárgyalunk, beszélünk a légközlekedési zajártalomról, és figyelembe kell venni azt, hogy mit jelentett a zaj csökkentése a közlekedési szektorban, hiszen a zaj tudjuk, hogy károsan hat az egészségre, viszont azt is tudjuk, hogy a közlekedési módok minden szempontból növekednek, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet javítani a, a helyzeten a vasút területén. Szerintem, amit Gáler úr elmondott, ez egy nagyon jó megoldás volt, egy jó elképzelés az, hogy, hogy jutalmazzuk meg azt, aki befektet a javítás érdekében. Egyszerű a kérdésem, ön elmondta azt, hogy mit tehetnénk parlamentként ahhoz, hogy az Európai Bizottságok munkára bírjuk. Az Európai Bizottságnak is elmondták ezt? És kaptok MR reakciót erről? Hiszen általában az az eljárás, hogy a bizottság teszi a javaslatokat ismeretei alapján, és mindenképpen a bizottság azt szeretné, hogyha kevesebb lenne a környezeti ártalom, és a zaj egy környezeti ártalom. És first... angolul fogok válaszolni. az Európai Parlament kérdésére válaszoltunk, a létező tudományos forrásokat megismertettük, illetve a különböző interjúk anyagát, de a következő lépésként ugye azt kérik tőlünk, hogy a bizottsággal egyeztessünk, jó? Elnök, én is feltennék egy kérdést, ha megengedik. Tisztelt Uraim! Nézzük meg a tanulmányt. Azt, azt láthatjuk, hogy Németországgal, Ausztriával, Egyesült Királysággal kapcsolatban elég sok az információ, de Bulgáriáról, Romániáról, Kelet-Európáról, a balti államokról nagyon keveset látok. Esetleg nehezen fértek hozzá az adatokhoz ezen államokból? Azzal kapcsolatban, hogy milyen gördülő állományt használnak, milyen fékeket használnak, mert azt gyanítom, ha megnézzük azt, hogy 300 ezer modern fék van, és körülbelül ugyanennyi nem modern, az valószínűleg nem egyenlően oszlik el az Európai Unió területén. Ha jól tudom, az Egyesült Királyságban a legtöbb kocsinak már modern fék szerkezete van, úgyhogy valószínűleg elég sok olyan tagállam van Európában, ahol a régi rendszer van még érvényben, azt használják. A Kelet-Európával kapcsolatban volt egy nehézség, nehezen fértek el hozzá az adatokhoz a zajjal kapcsolatban. Jó. Valóban. Az információ mélysége eltér Európa különböző részeiről. A teher vonat szállít, vonat a vasútot történő teherszállítás mértéke és, haték, és gyakorisága is eltérő. Európában vannak olyan tagállamok, ahol több a publikáció, több az anyag, de a 33 tól a 39. oldalig elolvassák az anyagot, akkor ott benne van minden, amit a tagállamok tettek ahol ugye, jelen van a vasút, és említette a kelet-európai államokat is. A Csehországra történik utalás azzal kapcsolatban, hogy az új, vonal, új vonalakon vannak zajcsökkentési módszerek, például 150 nyi zajkorlátot fognak megépíteni Bulgáriában, kötelező a új fékek felszerelése, de hát ez az elérhető, publikált anyag mennyisége eltér a tagállamoktól függően, valóban nem kiegyensúlyozott a helyzet. Szerettem volna tudni, hogy például Svájcban tesztelik az újfajta séneket, két éven, két év helyett hat évente foglalkoznak a sínekkel, tehát nagyon fontos a karbantartás, és nem csak a gördülő állomány. Azt mondják a vasútársaságok, hogy ha az újfajta megoldást alkalmazzák, akkor az sokkal nagyobb kopást eredményez a síneken. Az új vagonok esetében ez pár százalékot jelent, de a kombináció, amit javasoltak 2020-tól, Svájcban azt mondták, hogy ezek a dolgok tiltva lesznek, ez azt jelenti, hogy 2000 20-ban fogunk ezzel foglalkozni, akkor az túl késő, és a bizottságnak azt kellene javasolni, hogy mivel hogy ezzel foglalkozzanak, hiszen nem csak hogy tudunk ebben egyedül dönteni, foglalkozni kell a másik két részével is a hatalom megosztásnak. Point. Az utolsó kérdésre válaszolnék először, hogyha olyan jogszabályokat alkotnak meg, amelyek betiltják a régebbi típusú teherkocsikat, akkor az nem, abban nincsen igazi ösztönzés, az nem az azt jelenteni, hogy nem modernizálják a gördülő állományt, hanem a vasútról a közutakra terelik a forgalmat. Hogyha az Európai Bizottság ebbe az irányba akar elindulni, akkor finanszírozást kell hozzá, illetve a tagállamok jobbáhagyása. Tehát hogyan lehet a zajcsökkentésre különböző befektetéseket, beruházásokat ösztönözni. Aztán elmondanám azt is, hogy kísérletek folynak jelenleg is a zajcsökkentéssel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban van néhány adat már a költségek növekedéséről, de nem tudok ezzel kapcsolatban igazi adatokat adni. Svájc egyébként élen jár a finanszírozásban is, illetve a vasúti lefetedettségben is nem nagyon tudni, tudják a tagállamok Svájcra felvenni a versenyt. Elnök, még egy kérdés. Mi a helyzet a sinek és a kerekek közötti interfésze? Megvizsgálták-e a kerekek állapotát, illetve az, hogy a, hogy a zaj szinthez hogyan járul hozzá a, a kerekek állapot, illetve a sín állapota. Nos, természetesen mind a két szempontot figyelembe vettük a tanulmányban. Nos, az ötöt vas fékek fékeket az összetett fékekkel helyettesítjük, tehát ez a kerekek oldala. Tehát erről a kérde ezt a kérdést igenis figyelembe vettük, és Kramer úr is említette, hogy az, ahogy a különböző vasúti társaságoknak föl kell tartani, tehát üzembe kell tartani a, a síneket, hogyha vannak olyan területek, vagy olyan részei a, a sinek hálózatnak, amelyek nagyon gyakran használnak, vagy elhasználódnak, akkor jobban oda kell figyelni. Elnök, egyéb kérdés, hogy látom nincs, úgyhogy nagyon megköszönöm a két vendégünknek azt, hogy előadták a tanulmányt, hogy eljöttek ide ma hozzánk, és hogy válaszoltak a képviselők kérdéseire biztos vagyok benne, hogy nagy érdeklődéssel olvassák majd el anyagukat a képviselők. Köszönöm, uraim, hogy ide látogattak. Next item on the agenda. Következő, napirendi pont az egyéb kérdések. Nem jeleztek semmit. Ezért szeretnék tájékoztatni arról, hogy a következő ülés 2012. április 23-24-én lesz Brüsszelben. Ezzel lezártnak nyilvánítom az ülést, de a koordinátorok ne felejtsék el, hogy a bizottsággal kapcsolatos fekete listá, a fekete listával kapcsolatban a bizottsággal még itt össze kell ülnünk.